Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt kollégák! Megértésüket és elnézésüket kérem, hogy késedelemmel kezdjük az ülést, de mindössze két perccel ezelőtt értesültem arra, hogy arra kérnek, tegyek nyilatkozatot, egy rendkívül szomorú eseménnyel kapcsolatosan, és ezt a nyilatkozatot most az önök megértésével megtenném. Nagy szomorúsággal és felháborodással értesültünk a mai napon a Vinendeni, Baden-Württembergi, németországi tragikus eseményről, amelynek során 15 személy tragikus módon az Albertville reáliskolában elhalálozott a merénylő, aki ezen iskola egykori diákja, 17 éves fiatalember öngyilkosságot követett el. Egy ottani uh, szupermarketben, egy lövöldözés után két uh, rendőr sérült meg. Az Európai Parlament nevében kifejezném mélységes részvétemet és szolidaritásomat az áldozatok családtagjaival, rokonaival szemben. Az áldozatok áltatlan fiatal diákok, valamint három ö, tanár az iskolából. Erre a tragédiára hat hónappal később került sor egy ö, mielőtt, azelőtt Finországban, Kauhajukiban szintén egy ilyen esemény történt egy iskolában az Európai Unió felelős politikusainak és tagállamainak feladata az, hogy megtegyék a tőlük telhetőt, hogy az ilyenfajta tetteket időben meg lehessen akadályozni a jövőben, hogyha befolyással rendelkeznek erre. Egy másik tragikus esemény is sokkolt minket Alabamában, az USA-ban, ahol egy álmokfutó legalább tíz szemét lőtt le, mielőtt saját maga ellen fordította fegyverét. Még egyszer önök, az önök nevében is mélységes részvételmet, együttérzésünket fejezzük ki az áldozatok családjával, hozzátartozóival. Hálás lennék, hogyha az elhalálozottak emlékének néma felállásra adóznánk. Ich danke Ihnen. Somebody coming now. Hölgyeim és uraim, e, drámai hírek után most akkor folytatjuk munkánkat. A tegnapi jegyzőkönyvvel kiosztásra került, van-e észrevétel? Nem látok, akkor elfogadottnak tekintjük a tegnapi jegyzőkönyvet. Tájmokoztatom önöket, hogy Daniel Verella, Soares Carpeña bemutatták, benyújtották lemondásukat március 10-ével kezdődően, tehát tegnaptól a szabályzat négyes bekezdésére megállapítom, hogy helyüket üres, és tájékoztatom az illetékes nemzeti hatóságot. Innen pedig most akkor a bizottsághoz és a tanácshoz intézett szóbeli kérdések következnek a SZISZ 2-es projekttel kapcsolatban. Első hozzászóló Koelyó úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt bizottsági elnök, tisztelt biztos úr, az Európai Parlament egyeteműen védi a gyors alkalmazását a SZISZ-2-nek, a második